30%-os kötelező energiahatékonysági célt irányoz elő 2030-ig EU szinten. A javaslat nagyon fontos előrelépés az EU kötelezettségvállalásainak elérése felé az Energia Unió és a Párizsi megállapodás kötelezettségvállalásai felé. Ez első eszmecsere március 23-án volt, és most eh, a jelentéstevő bemutatja jelentéstervezetét, és most lengyelül fordítom, kedves, folytatom, kedves kolléga, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Już przygotowany, opracowany, e, przetłumaczony. Ezt a témát a hivatalos nyelve, illetve a szöveget a hivatalos nyelvekre lefordították, úgyhogy megismerhetik a javaslatokat, amelyek erről a célkitűzésről szólnak. Nem akarom én megmondani, hogy most 30-35% vagy 40% lesz a cél, a célkitűzés végső soron a különböző frakciók közötti egyeztetés eredménye kell, hogy legyen. Személy szerint én szeretnék minél magasabb határ, határt és célértéket meghatározni. Szerintem ez lehetséges. A cél elérése is lehetséges, de csak mert nem korlátozzuk magunkat az energia értéklánc utolsó láncszemére, hanem figyelembe veszük az egész láncolatot, a nyers energiától, az átvitelen keresztül egészen az a végfelhasználóig illetve a piacon az energia felhasználását is figyelembe vesszük, az ipar, a mezőgazdaság, az építőipar által, illetve a háztartások részéről. Ez a megközelítésünk, ez a széleskörű megközelítés, amit el szeretnénk fogadni. Úgy vélem, hogy így ez az ambiciózusabb cél elérhető. A fő téma, a jelentés fő témája, hogy hogyan tudjuk javítani a nem megújuló elsődleges energiák felhasználását és hatékonyságát. Ehhez arra van szükség, hogy az elsődleges energia faktorok korrektek legyenek és koherensek, megfeleljenek a javasolt változásoknak, figyelembe véve az energiahatékonysági tényezőt. Ezek a mutatók lesznek majd használatosak arra, hogy számítsuk, kiszámítsuk az energiát, az elsődleges energiát, és fordítva. A korábbi irányelv, a 2012-es ezt nem vette figyelembe. Mindezek a számítások nagyon nehézkesek voltak, és lehet, hogy még csak pontosak sem voltak. Az elsődleges energiahordozók kimerülőben vannak, ezt, ezeknek a felhasználását korlátoznunk kell, illetve ez a készletek kimerülését is, hogy a veszélyes gázok környezetbe bocsátását korlátozzuk, illetve hogy az erőforrások megmaradjanak a következő generációknak. Mindenek célja az is végül, hogy a gazdaságaink versenyképesebbé váljanak, viszont nincsen határ a megújuló energiaforrások felhasználásában, ennek a jelentésnek pontosan ez a háttere. Van valami, amiről megfeledkeztek eddig, nevezetesen a megújuló energiaforrások előállítása és energiafelhasználást igényel, ezzel a témával is foglalkozom a jelentésben. Vannak bizonyos, van bizonyos mennyiségű nem megújuló energia, amit mindig fel kell használni. Ez az egyes tagállamok energia mixében kell, hogy szerepelje mindig. Az is megoldás, hogyha az energiahatékony iparágakat felváltják a kevésbé energiaigényes iparágak, és a nem megújuló energiákat megújuló energiákkal pótoljuk. Éppen ezért a tagállami kötelezettségvállalásokat pontosan ezért kell pontosabban számítani az elsődleges energiát az energia felhasználással egyelővé tenni hiba. Különböző termékekről van szó, és különböző konverziós szintje, szinteket kell számítani. Egy analó, analógiát használva Zdanie na trzech filarach. Po pierwsze, nem fogunk nyers bádogot használni az autók karosszériának megalakít, kialakítására. 2021 és 2030 között fel tudjuk használni a kumulált elsődleges energia megtakarításokat. A második pillér a holisztikus megközelítés – és az, hogy minden ágazatot figyelembe vegyük, még a közlekedést is. A harmadik pillér a tagállami megközelítés rugalmassága, már a mi a döntéshozatalt illeti, az energia megtakarításokat illetően, az energia ágazatok mindegyikét figyelembe véve, beleértve az elsődleges energiát is, nagyon sok eh, tartalékunk van. Persze most nem akarom önöket fárasztani a számokkal, viszont a tartalékfelhasználásnak is van költsége, nem sokára lezárom elnök úr. Az utolsó láncszem ebben a láncolatban a fogyasztó, az a lakossági fogyasztók, az ipari és a mezőgazdasági fogyasztók. Köszönöm szépen. Ön az ITRE bizottság tagja, de IMKO, az IMKO bizottság elnökének is megválasztották. Köszönöm, hogy itt van, el, itt van eh, elnök asszony, és eh, gratulálok a kinevezéséhez. Piper úr következik az rpp e től Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönjük a jelentés összeállítójának ezt a munkát, amely igen alapos elemzést nyújt és jól átfogalmaz, átdolgozza a bizottsági javaslatot. Úgy vélem van néhány pont, főként a primer energia kiszámításával kapcsolatban, a célokkal kapcsolatban, amely területen valószínűleg egyet fog érteni, megtaláljuk a közös hangot ezeken a területeken ugye sok mindent nagyon érdekesnek találunk, és a saját következtetéseinkbe is szeretnénk ezeket átvenni. Azonban emlékeztetem önöket arra, hogy itt egy felülvizsgálatról van szó, review-ról, tehát nem írhatjuk át az egész irányelvet. Mi ezért a frakciónk részéről arra a három-négy cikkre fogunk koncentrálni, amelyeket leginkább érint ez a felülvizsgálat, és nem szeretnénk a teljes irányelvet újra definiálni. Minket ezen átdolgozásnál leginkább a rugalmasság érdekel. Úgy véljük ugyanis, hogy nem szabad fix célokat meghatározni, hanem konjunkturális klauzulákkal kell ezt rugalmassá tenni, figyelembe véve a technológiai és a technikai fejlődést, tehát indikatív célokat kell kitűzni. Emellett úgy véljük, hogy az ETS rendszerrel való koherenciát sokkal jobban ki kell dolgozni, ezért ezen gondolattal kapcsolatban is benyújtunk majd ötleteket. Végül pedig az időkeretről van szó, amit a bizottság szinte végtelenként fogalmazott meg. Azonban úgy véljük, hogy ezzel kapcsolatban is egyértelmű kereteket kell felállítani. És egyes energia beruházások szempontjából is egyszerűsítenünk kell a lehetőségeket, és rugalmasságot kell nyújtanunk a tagállamoknak. Az utolsó gondolatom, mivel a bizottság olyan sok szót olyan sok szót ejt az irányelv végrehajtásáról is. Nos, ez a jogosultság még egyelőre nincsen, nem, nem aktuális, ugyanis csak nagyon szűk többséggel elfogadott dokumentumról van szó. Ezért ez a 40%-os cél új, megalapozott megvitatásra, megvitatásra szorul. Fontos, hogy a céljainkban megegyezzünk, nem mehetünk a trilógusba egy felosztott parlamenttel, egy megosztott parlamenttel, hanem egységes célt kell képviselnünk. Ezt a frakciónk részéről is így várjuk, de várjuk az esetleges kihívásokat is. Köszönöm szépen a megjegyzéseit, kedves kolléga. A következő hozzászóló az ECR nevében Fambosszűt asszony. Uh, Köszönöm a szót, elnök úr. Én is rövidre fogom hozzászólásomat, és csak a legfontosabb gondolatokat emlegetem fel, melyeket, melyek frakciónkat érdeklik. Számunkra az a fontos, hogy indikatív 30%-os célkitűzést eláthassunk. Ugyanis minden jogszabályunk célkitűzése a CO2 csökkentése, azonban úgy véljük, hogy a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy azokon a területeken fejlesztenek és fektessenek be, ahol a legtöbb potenciált látják, legyen az bármilyen energia. Ami a primer és a végenergiát illeti, úgy véljük, hogy ezen a területen is fontos megadni a lehetőséget az egyes államoknak, hogy olyan rendszert használjanak, amit a korábban is. Vannak tagállamok, amelyek főként primer energiára, vannak, amelyek végső energiára támaszkodnak. Lehetőséget kell nyújtani nekik, hogy ezt továbbra is viessék. Ami a hetes cikket illeti, az éves csökkentésről, melynek mértéke másfél százalék kellene, hogy legyen. Mi úgy véljük, hogy ezzel kapcsolatban inkább a tanács 1,4%-a lenne előnyös. Minden esetre fontosnak tartjuk, hogy 2027-ben mindenképpen sor kerüljön egy felülvizsgálatra és egy reevaluációra. Továbbra is meg kell tartanunk tehát az ambíciónkat, a nagyívű elképzeléseinket, de a valóságot is szem figyelembe kell venni. Ezért költség, előny elemzést is végeznünk kell, ugyanis eljöhet egy olyan pillanat, amikor jóval drágábbá válik a hatékonyság növelése, és előfordulhat, hogy más módszereket kell keresnünk a hatékonyság előnyösebb növelésére. Ami az ötös mellékletet illeti, itt pedig úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos szintén megadni a rugalmasságot a tagállamoknak saját célkitűzéseik kiszámítására. A saját jogszabályainkat sem áshatjuk alá, ugyanis úgy vélem, hogy ezzel kapcsolatban is még sok vita folyik majd itt a szakbizottságban, például az energia címkékről. Ezt tagállamként nem vehetjük figyelembe. Fontos, hogy rábeszéljük a fogyasztót, hogy hatékonyabb hűtőgépet például válasszon magának. Magunknak is komolyan kell vennünk saját munkánkat, és ezeket a célkitűzéseket minden előtt szem előtt kell tartani. Madame. Köszönjük szépen, Van Bosszűt asszony. Angelika Mlinár következik, Gerbrandi úr nevében, aki az ALDE árnyék előadója. Köszönöm szépen. Én most itt eh, Gerbrandi urat képviselem, de az ALDE véleményét is. Kedves kollégák, két évvel ezelőtt az Energiaunió javaslatot eh, indítottuk el, egy liberális eh, Energiaunió Európáért. Az Európai Energiaunió szándékai egyértelműek, Küzdenünk kell az energiaellátás biztonságáért, a dekarbonizációért, a hosszatávú fenntarthatóságért és a megfizethető versenyképes energiaárakért. Két évvel később ezek a feltételezések még mindig érvényesek, sőt, érvényesebbek, mint valaha, mert a klímaváltozás hatásai napról napra láthatóbbak. Globálisan emelkedik a tiszta energia, 350 milliárd eurót fektet be Kína is abba, hogy a világon vezető szerepet tölthessen be. Trump elnök a párizsi megállapodás alatt, eh, ellen küzdhet minden, amilyen csak van, eh, mégsem érti azt, hogy a gazdaság jövője a tiszta energiában van. A jövő olcsó energiája egyben tiszta is lesz, akár tetszik, akár nem. Ezért melegen üdvözlöm a bizottság tiszta energia csomagját, eh, amelyet minden európai számára hozott létre. Egy valódi egységes piacra van szükség, meg kell erősíteni az energiafüggetlenséget, és előmozdítani a megújuló energiaforrásokra való átállást. De ha azt szeretnénk, hogy ez az átállás megtörténjen, azt gondolom, hogy ennél többet kell tennünk. Ha meg akarunk felelni a 2050, 2015-ös Párizsi klímamegállapodásnak, akkor ambiciózusabbnak és aktívabbnak kell lennünk már most. A klímával kapcsolatos célok közül az energiahatékonyság az egyik legfontosabb. Ezzel csökkenteni lehet a kibocsátásokat, tisztább lesz az ég és egészségesebb a környezet. Ezen kívül csökkenni fognak az energiaköltségek mind a vállalkozások, mind a polgárok számára. Kevésbé függünk majd az energiaimporttól. És végül, de nem utolsó sorban, munkahelyeket teremtünk, amelyekre egész Európában szükség lenne. Természetesen a cégek is tudják, hogy ha túl akarnak élni hosszú távon, akkor energia és klímaügyben érzékenynek kell lenniük. Energiahatékonysági projekteket kell indítaniuk, hogy a magán beruházás is meginduljon. Ambiciózus kötelező érvényű jogszabályokra van szükség, és egy hosszú távú jövőképre. Ezért én szeretném, hogyha 40%-ra növelnénk uniós szinten a kötelező küszöböt, hogy minden érintett megtegyen mindent, amire csak ez szükség van. Én támogatom a nemzeti kötelező célkitűzéseket is. Az energia átállás érdekében minden szinten együtt kell működnünk a vállalkozásokkal, a nemzeti kormányokkal, a helyi hatóságokkal, városainkkal és polgárainkkal. Zárásként, kedves kollégák, annyit mondanék, hogy magas a tét. Ha el akarjuk érni a tiszta és biztonságos energiát, akkor közösen kell cselekednünk. Őszintén remélem, hogy egyet tudunk érteni egy nagyra törő jövőképben, amely konkrét, megvalósítható célokat tűz ki, és hosszú távú kilátásokkal rendelkezik. Ezt várják tőlünk az európaiak, és ezt meg is érdemlik. Várom az erőteljes parlamenti együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönjük, asszonyom. Jávor úr következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is az érdekes dokumentumot. Azt gondolom, hogy konstruktívan együtt tudunk működni egy ambiciózus energiahatékonysági irányelv megvalósítására itt az Európai Parlamentben, és létre tudunk hozni egy stabil, hosszú távú, tiszta energia együttműködést Európában. Mivel az ENVI szakbizottságban is én vagyok az árnyék előadó, és már megvolt az első árnyék előadó ülésünk ott is, úgy látom, hogy van néhány közös aggály, amelyet az összes politikai frakció oszt, és ez jó alapot jelenthet a további együttműködéshez az ügyel kapcsolatban. Általánosságban szeretném azzal kezdeni, hogy el kell ismernünk, mennyire fontos az energiahatékonysági irányelv. Ez a párizsi megállapodás szempontjából mindenképpen szükséges. És ezért azt gondolom, hogy meg kell őriznünk az Európai Parlament korábbi törekvéseit, tehát a 40%-os értéket, ahogy azt már korábban is elmondtuk. Ami pedig a tanácsban folytatott párbeszédet illeti, elismerem, hogy volt némi pozitív irányú fejlődés a tanácsban, de ez még nem lesz elég. Úgy vélem, hogy egy szilárd és elkötelezett parlamenti álláspontra van szükség az energiahatékonysággal kapcsolatban, hogy a megfelelő mederbe tudjuk terelni az energiahatékonysági irányelvet. Azt gondolom, vannak bizonyos közös elemek, közös aggályok, és van, amiben egyetértünk. Hogy megnevezzek ezek közül néhányat, én fontosnak tartom, hogy a létező jogszabályok, ideértve az ökotervezés irányelvet, vagy a kvóta kereskedelmi rendszert, ennek a felülvizsgálatáról jelenleg zajlik az intézményközi egyeztetés. De a tiszta energia csomag más elemei, például az irányításról szóló, vagy a megújulókról szóló anyag is ide tartozik. Ezen kívül fontosnak tartom azt, hogy elismerjük, és egyetértek ebben Piper úrral, hogy ez egy felülvizsgálata az irányelvnek, tehát ahelyett, hogy teljes mértékben újra fogalmaznánk ezt az irányelvet, őrizzük meg annak a jellegét, és zárjuk be például a hetedik cikkben szereplő kiskaput. Ne engedjük meg a tagállamoknak, hogy az alap szintből kizárják a közlekedés értékeit. A szövegbe be kellene illeszteni a hosszú távú kilátásokra való hivatkozást, tehát a 2050-es dekarbonizációs célokat. A következő fontos kérdés a finanszírozás, és itt mind állami, mind pedig magánfinanszírozásra gondolok. A magánbefektetéshez piaci stabilitásra van szükség, és elszámoltathatóságra. Így tudjuk ösztönözni a magántőkét, hogy befektessen az energiahatékonyságba. A közigaz... az állami forrásokat pedig azok irányába kell csatornázni, akik nem engedhetik ezt meg maguknak. Nekik is szükségük van az energiahatékonysági beruházásokra. Végül, de nem utolsó sorban szeretném elmondani, hogy szerintem nagyon fontos, hogy az építőiparra is koncentráljunk. Az állami építkezés szektornak példával kell előjárnia, és ezen kívül további megtakarításokra is van szükség a jelenlegi felújítási rétán, rátán túl kell lépni, de valójában az egész ügynek a középpontjában az építőipar áll. Köszönjük szépen, kedves kolléga, a hozzászólásokat! Most pedig a szakbizottságunk alelnöke Kohlicsek úr következik a GUE nevében. Děkuji, pane předsedo. Měl bych několik... Köszönöm szépen, elnök úr. Volna néhány észrevételem. Hogyha az energiahatékonyság kerül szóba, pontosan tudnunk kellene, hogy mit is kívánunk elérni hogyha 30% az indikatív cél, ennek reálisnak kell lennie, és tartalmaznia kell a közlekedés részét is, de azért azt tudnunk kell, hogy az épületek többsége hosszú élettartamra készült. A városközpontokban sok épület van, amelyek nagyon régen épültek, ezért nagyon nehéz a hőszigetelést megfelelően megoldani. Az energiahatékonyság szempontjából természetesen északi és déli országokban másként építik meg ezeket az épületeket. A cél irányában teendő lépések mások és mások lesznek. Ami az energiafelhasználást illeti, nem csak a primér erőforrásokra szeretnék utalni, hiszen ilyenkor mindig vissza kell térnünk a szélenergiára például, ahol is a turbinák nulla inputtal rendelkeznek, ugyanez igaz a fotovoltaikus napenergiára, vagy éppen eh, a rézre gondolok, vagy eh, a propellerek eh, lebomlására. Ez azért ehhez is sok energiára van szükség. És ha megnézzük a résztermelést, hatékonysági szempontból sokkal nagyobb terhelést jelent, mint sok más energiaforrás. Ezért mondom azt, hogy a, az elsődleges energiát tagállami hatáskörben kellene hagyni, nekik kellene foglalkozniuk a primér energiával, illetve a végfelhasználással, függően az energiamixtől, amikor a primér energiát számítják. Köszönöm szépen. Um, Köszönöm szépen önnek is és a többi felszólalónak is. Márte úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy köszönetet mondjak Edem Géreknek, az előadónak munkájáért. Sajnálatos, hogy ezt kell mondanom, de néhány gondolattal vitatkoznom kell pedig pártársam vannak elképzelései, amikkel nem értek egyet, és ezt őszintén meg is fogom mondani. Az, hogy a klímaváltozásról mit gondolunk, az mindegy, hiszen ez valóság. Csak ki kell nézni az ablakon, vagy ki kell sétálni Brüsszel utcáira ma azok, akiknél áradás volt tavaly, mindannyian támogatják a COP21-et és az ambíciózus célkitűzéseket, hogy a, hogy a hőmérséklet emelkedés két fok alatt maradjon. Én nagyon frusztrálónak érzem, hogy a reform nem volt elég ambiciózus. Szociáldemokrataként én benyújtottam néhány módosítót annak érdekében, hogy ezek az iránymutatások érvényben maradjanak és elérhetőek legyenek. 2050-ig az a célunk, hogy nulla legyen a széndiokszid kibocsátása az iparunknak. Nagyszerű tehát szlogeneket hangoztatni és nagy célokkal rendelkezni, de még jobb, hogyha szembenézünk a valósággal. Az energiahatékonyság mindenek előtt, ez az elv, az energiahatékonysági irányelvnek az, a felülvizsgálata az egyik kulcsfontosságú kérdés, és sarokköve az Energia Uniónak is. Ezen a területen kell, hogy véleményemet kifejezzem, az energiahatékonyságot szerintem is elő kell segíteni az értéklánc egészén, az áramtermelés, vagy az energiatermeléstől a felhasználásig, Mégis úgy gondolom, hogy sok módosító csak az folyamat elején tekinti át a helyzetet. Az előző felszólaló is elmondta, hogy a tagállamnak ez megadja a lehetőséget, hogy kötelezettségeit úgy teljesítse, hogy az energiatermelési hasznot megtartja, és ez nem ösztönzi a tagállamokat cselekvésre, és visszafogja az ambíciót. Ebben a jelentésben a jelentéstevő az energiatermelőket is védi, akik csökkentik áraikat, hogy a fogyasztóknak alacsonyabbak legyenek a költségei, de ez automatikusan nem következik be. Ez a struktúra megfeledkezik a, az irányelv céljáról. Attól tartok, hogy nagyon sokan lesznek, akik nehéz helyzetben találják magukat. A fogyasztó is veszít, és a klímavédelem ügye is, közben pedig az energiatermelők jól megtömik a zsebüket. Az energia politikáknak pontosan az lenne a lényege, hogy ezt a két ügyet külön válasszák, és vannak más kérdések is, ahol nem értünk egyet. Évek óta mi, szociáldemokraták elmondtuk, hogy a 40%-os energiahatékonysági cél mellett vagyunk, és ezt kötelezővé szeretnénk tenni. Aztán persze meg kell vizsgálnunk, hogy mi a referencia alap 2005 vagy 2007. Nem ez a lényeg azonban. A legfontosabb, hogy eldöntsük, hogy ez az irányelv olyan eszköz lesz, amelynek segítségével elérhetjük a kitűzött célokat. Az ETS sel kapcsolatosan is megfogalmaznak bizony, megfogalmazódnak bizonyos gondolatok ebben a szövegben, vagyis hogy a szennyezőnek nem kell fizetnie a szennyezésért. Én pontosan ilyen okok miatt néhány módosítót mindenképpen be fogok nyújtani. Köszönöm szépen! Remélem, hogy mindent el tudott mondani, ami a lelkét nyomta. Jó, köszönöm szépen, nagyszerű. Az Európai Bizottság nevében Westerfer asszonynak adom meg a szót, az Energiafőigazgatóság képviseletében van itt az igazgató asszony. Köszönöm szépen Girek eh, professzornak, és köszönöm a jelentést és ezt a megközelítést, különösen ami azt illeti, hogy energiahatékony energiamegtakarításokra kell törekedni, ahol ez lehetséges a láncolat egészén, illetve ambiciózus energiahatékonysági célra van szükség, szükség 2007-hez eh, képest a bizottság 30%-ot eh, javasolt, hogy a befektetőknek eh, meglegyen a kellő biztonság, hogy a befektetéseiket az energia hatékonysági ágazatban tegyék meg, például az, ener- például az épületek területén. A legfontosabb cikk az a felülvizsgálatban a hetedik cikk. Hétfőn energia tanács lesz, és pontosan a hetedik cikk lesz a legfontosabb cikk. Az ambíció szintjét a jelenlegi szinten meg kell tartani, az energiahatékonysági szöveg új változata pontosan ezt tartalmazza. 2010-20-ban ugyanezt az ambíciót szeretnénk fenntartani egészen 2030-ig legalább. Az olyan kísérletek, hogy megpróbálják a hetedik cikket gyengíteni, nem elfogadható. Üdvözlöm azt, amit Gerek professzor javasol a jelentésében, például a rugalmasság csökkentését a korai cselekvésben, illetve az elsődleges energiák kizárását, már ami a közlekedést illeti az energiaszegénység által érintett fogyasztóknak az átállásból előnyt kell nyerniük, és az eltérésre vonatkozó kitételekkel is egyetértek. Néhány dolgot azért pontosítani kellene. Az addicionalitás elvének törlése, ahogyan az a javaslatban szerepel, nehézséget okoz, mert ez az addicionalitás – azt jelenti, hogy a megtakarítások a mellett jelennek meg, ami már egyébként is történik az e- EU politikák miatt. Tehát ezek kiegészítő intézkedések, és ez egyébként a szöveg új változatában tükröződik is. A második gondolat, amit mások is felvetettek már előttem, az energiahatékonysági szektorra helyezett hangsúly. Ez azonban nem gyengítheti az igénylet jelenlegi állását. Bár tetszik nekünk a hozzáállás és az a fókusz, amelyel a primer energiák fogyasztását illeti. Úgy véljük, hogy ha kizárólag a primer energia felhasználásra összpontosítunk, az nem lesz elegendő. Egy olyan célenergia célkitűzésre is szükség van, amelynek segítségével az igény oldalt is képesek vagyunk hatékonyan kezelni ami pedig a hetedik cikket illeti, meg kell tartani a végenergia felhasználásra való összpontosítást is. Mindezen megfontolásokkal együtt örülünk a vitának, és örömmel követjük nyomon. A jövőben is folytatódni fog, és a bizottság örömmel áll a rendelkezésre minden egyes kérdés elé, amelyet az ITRE bizottság feltenne neki. Köszönjük szépen! Úgy tűnik, hogy ez Gerek professzor megközelítésének köszönhetően valódi tudományos megközelítés lett. Hát én megadom a szót, hogyha össze tudná foglalni, és következtetéseket le tudna vonni a jelentésre vonatkozóan, azt megköszönnénk. Köszönöm a szót, elnök, és nagyon örülök a sok hozzászólásnak, melyet a képviselőktől kaptam. Azt hiszem ez a hozzászólások alapján elmondhatom, hogy bizonyosan elérhető lesz a konszenzus. Azok a különbségek, melyekre felhívták a figyelmemet, nem annyira az egyes pártok politikájához kapcsolódnak, hanem inkább a, az Európai Unió szegényebb és gazdagabb országai között feszülő ellentéteknek köszönhetőek. Ilyenek például a piac abszorpció, illetve a piac megosztásának kérdése, egyes korlátozások. Márten úrral azonban nem értek egyet abban, hogy ezt ne vettem volna figyelembe munkámban. De valóban a piac kutatást az egész láncolatban figyelembe vettük. Most pedig rábízunk a tagállamokra, döntsék el, válaszanak ők fókuszt, adjuk meg nekik azt a rugalmasságot, melyel kiválaszthatják, hogy az ellátási lánc mely pontjára szeretnének összpontosítani. Úgy gondolom, hogy azok az országok, melyek elektromos energiát állítanak elő, olyan kevés energia, energiát állítanak elő, amely egyharmada, egynegyede a többinek, és ide tartozik Lengyelország is, illetve Románia, illetve az új tagállamok, egy külön helyzetben vannak. Ez teljes egész, e egészen egyszerűen ki kell mondanom, más a megközelítésük. Számukra ugyanis az energiafogyasztás kérdésében a 40% a GDP csökkenésével is járna. A helyzet egészen más lesz, hogyha mondjuk Svédországot vizsgáljuk meg, vagy éppen Luxemburgot. Ezen országokban ugyanis az általános előállítás négyszer akkora. Vagyis nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy gazdaságot teljesen el lehet különíteni az energiapolitikától. Alapvetően egy önjáró gépről van szó. Én azonban nem így gondolom. Ez a két dolog nagyon erősen, erősen össze van kötve. A GDP növekszik, egy görbét képzeljenek el, és ezzel párhuzamosan az energiafogyasztás csökken de ez ma csak a végleges, végeredmény lesz, a végső energiatermelés szempontjából. Végül felmerült a kérdés, hogy itt végleges vagy nem végleges eredményről van szó. Úgy vélem, hogy a végleges energiát mindenképpen figyelembe fogják venni a statisztikákban, attól függően, hogy nekünk ez tetszik-e vagy nem. Ezen adatok alapján pedig el tudják önök is képzelni, hogy milyen hatással lehet ennek a jelenségnek egy adott társadalomra, főleg, hogyha magas árakra gondolunk. Ha most hirtelen azt feltételezzük, hogy 18 havonta lecsökken a piac energiakínálata, ez, emellett figyelembe véve, hogy egyes szegényebb országoknak nincsen megfelelő erőforrás készletük, Ezeknek az ered, ennek az eredménye mindenképpen negatív lenne. Fontos tehát, hogy a primer energiára fókuszáljunk, hiszen főként ez felelős a széndiokszid kibocsátásért. Maga a végső energia ugyanis tiszta, megismétlen tiszta. Ha meg akarjuk ismételni és be akarjuk tartani a Párizsi, Párizsi Egyezmény eredményeit és célkitűzéseit, akkor erre is szükség van. Bizonyos vagyok benne, hogy eredményesen fogjuk folytatni a vitát. Összefoglalva, kollégák, nagyon örülök neki, hogy örömmel fogadták a jelentést, a szövegtervezetemet, melyet előterjesztettem. Tudom, hogy vannak még hiányosságok, főleg jogi szempontból, hiszen nem vagyok jogi szakember. Azonban úgy vélem, ez, majd a, ez a feladat majd azokra hárul, akik ehhez pontosan értenek, hogy biztosítsák azt, hogy jogi szempontból is megfelelő a szöveg, és megfelelő koherenciát viszünk a más jogszabályokhoz és szabályozásokhoz való hivatkozásainkba is. Köszönöm. Köszönjük! A módosítók benyújtásának határideje június 28-a, tehát jövő szerda. Jövő szerdáig nyújthatják be módosító indítványaikat. Hat napjuk van tehát ezt megtenni. Köszönöm. Most pedig a megújuló energiaforrások eh, kérdése Hozé Lapez eh, előadótól. A bizottság úgy véli, hogy a megújuló energiaforrásokból származó energia az egyik kulcsfontosságú téma a tiszta energiacsomagban. Olyan kötelező célkitűzést határoz meg az egész Európai Unióra, amelynek mértéke 27 százalék 2030-ig kell ezt jelenteni. Ezen jogalkotási javaslat egyes részei kifejezetten az ITRE saját kompetenciája alá tartozik. Az első vélemény megosztásra májusban került sor az itt e. Elnézést kér az elnök, márciusban 23-án került sor az ITRE szakbizottságon belül. Hozé Blanco López kollégánk ma bemutatja a jelentés tervezetét, melyet a témában összeállított. Előadó, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is posición con agradecimiento. Szeretném megköszönni a szakbizottság eh, eh, titkárságának, és a parlament eh, titkárságának is, a szakbizottság technikusainak, akik megkönnyítették a munkánkat, és természetesen a szocialista frakció munkatársainak is. Múlt héten lehetőségünk volt arra, hogy meghallgassuk meghallgassunk egy nyilatkozatot a Strasburgi eh, plenáris ülésen. Eh, az amerikai elnök is nyilatkozott a klímaváltozásról, és eh, vannak itt olyan igazságok, mint hogy például a klímaváltozás egy megfogható, megváltozhatatlan valóság, de Trump elnök nem hisz ezekben a tényekben visszavonja országa részvételét a Párizsi Egyezményből. Mondjanak erre önök, amit csak akarnak, de ez ö, félelmetes felelőtlenség és egoizmus. Ugyanis a klímaváltozás elleni küzdelem nem egy hobbi, ez egy kötelesség. Közös erőfeszítéssel kell fellépnünk a klímaváltozás ellen, nem lassíthatjuk ezt le. A G7 csúcson a nemzetközi partnerek megerősítették az elköteleződésüket, és ez egy pozitív lépés. Az európai vezetők továbbra is elkötelezettek a klímaváltozás ellenes küzdelem mellett. Az azonban nem elég, amit most teszünk. Múlt szerdán a plenárison is elmondtam, hogy Trump elnök nem az egyetlen fenyegetés, hanem azok a kompromisszumok is, amelyek nem elég ambiciózusak. Európában a tiszta energia csomagot ki kell javítani. Amióta engem kineveztek előadóval, azóta folyamatosan azt mondom, hogy több ambíció kellene ebbe az irányelvbe. A párizsi célkitűzéseket, a dekarbonizációt 2050-ig meg kell valósítani, és korlátozni kell a széndiokszid kibocsátást, és mindezt azért, mert az előírt hőmérsékletemelkedés már majdnem meg is történt. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a saját céljainkról is lemondunk. Az Európai Uniónak kiemelt szerepe van az ilyen megállapodásokban. 2050-ig jó lehetőségünk lenne arra, hogy a dekarbonizációt végrehajtsuk. Ez a megállapodás példát mutat és segíti az energia átállást. A megújuló energiaforrások költségei csökkentek, és ez egy kiváló lehetőség, ezt ki kellene használni, mert ez egy olcsó energiaforrás, és javíthatja a versenyképességet is. A 27%-os célkitűzést már így is elérhetjük, anélkül, hogy bármit is tennénk. 35%-ra kellene növelni a megújuló energiaforrások arányát. Ez egy ambiciózus, de megvalósítható észszerű cél. Emellett azt javaslom, hogy a kötelező érvényű célokat vezessük be ismét minden tagállam számára. Ez a jogbiztonságot segíti elő, és ez egy egyértelmű üzenet a megújuló energiák támogatására. Ezen kívül ez támogatja az innovációt és hozzájárul a költségcsökkentéshez. De a célok eléréséhez arra is szükségünk van, hogy a támogatási rendszerek kritériumait lefektessük. Az én javaslatom a tagállamonként határozza meg a kritériumokat, és ezen belül a tagállamok dönthetnek arról, hogy a saját földrajzi, klíma vagy más sajátosságaik mentén hogyan diverzifikálják az erőforrásokat. Stabilitásra és a szabályozás szilárdságára van szükség. Jelenleg a bizonytalanság, amelyben a beruházók leledzenek, az ártott az iparnak. A jogbiztonság visszaszerzése létfontosságú ahhoz, hogy a megújuló energiaforrásokba visszacsalogassuk a beruházást. A hatodik cikkben egyértelművé kell tenni a szövegezést, és ki kell jelenteni, hogy ez a jelenlegi és jövőbeli beruházásokra is érvényes. Amikor a projektekre ez káros hatással van, akkor kompenzációt kell nyújtani az érintetteknek. A fogyasztó pedig központi szerepet kell, hogy játszon, ugyanis az önállátás kiküszöböli az adminisztratív terheket, és egy olyan energia, ami sosem jut be a hálózatba, ott semmiféle költség nem kellene, hogy felmerüljön. Ambiciózusabbnak kell lennünk. A hűtés és a fűtés területére is érvényes ez. Ami pedig a közlekedést illeti, ez a szektor a végfogyasztás egyharmadát teszi ki, és főleg kőolajszármazékokkal működik. Nem akarok most belemenni a részletekbe, de egy olyan szabályozásra lenne szükség, ami összhangban van a Párizsi megállapodás irányelveivel. Ehhez viszont több ambícióra van szükség ebben az irányelvben is. Azzal zárnám szavaimat, hogy Juncker elnök, ahogy a, az úti tervében kifejezte, az európai kontinensen növelni kívánja a megújuló energiaforrások arányát. Én hiszek ebben a növekedési potenciálban, és hozzá hasonlóan én is azt szeretném, hogy az Európai Energia Unió az első helyre ugorjon a megújuló energiaforrások területén. Még szerény becsléssel éve is úgy gondolom, hogy ez lehetséges, ez egy megvalósítható cél. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük tehát a bemutatást. Árnyék előadóink jönnek. Sean Kellyon úr kapja meg először a szót az EPP-től. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönhetően Blanco López úrnak és a folyamatos segítségének és támogatásának én magam is meg kell, hogy dicsérjem a gyönyörű zöld nyakkendőjét, amely az ír szín is egyben. Remélem, hogy ez a kooperáció egyik jele. A többi árnyékelőadóval együtt én magam is remélem, hogy elérjük a kompromisszumot. Ugyanis egy ilyen erős véleménnyel sokat elérhetünk, jobb lenne közösen indulni vele, mint sok különböző nézettel. A legtöbb felvetett gondolattal együtt, egyetértek. A jövőbeli rendszerek kiemelt fontosságúak, és egyetértek a jelentéstevő javaslataival. Fontos hosszú távú előreláthatóságot adni a befektetőknek, csak így tudjuk mobilizálni a befektetéseket az energiaszektorban. Ezért a jelentéstevő javaslatai az érdekeltekkel való konzultációkkal, a specifikációkkal, az előzetes meghirdetéssel, és az egyértelmű prekvalifikációs kritériumokkal kapcsolatban mind a jó irányba mutatnak. Az én szempontomból úgy vélem, hogy fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a szakpolitikai költség, alacsony szakpolitikai költség és az energiaállak a, alacsonyan tartása, és az új megújuló e-, energiák bevezetésének növelése között. Az is egyértelmű azonban, hogy a technológiát támogató rendszerekre feltétlenül szükség lesz bizonyos körülmények között. Az új technológiák alkalmazása, a helyi megújuló energiaerőforrások használata és a többi szintén kiemelt jelentőségű. Ezért meg kell tartanunk az ezekre vonatkozó rendelkezéseket a szövegekben. A határon átnyúló együttműködés felvétele szintén üdvözölt lépés, és úgy gondolom, hogy erre mindenképpen szükségünk lesz, hogyha komolyan gondoljuk az Energia Unió megvalósítását. Azonban nem gondolom azt, hogy nagyon óvatosan kellene ehhez a témához nyúlni. Blanco López úr, legyünk ambiciózusak ezen a területen. Elvben egyetértek önnel, azonban emlékeznünk kell, hogy olyan új gondolatokról van szó, amelyeket most gondolunk ki, ezért lépésenként kell előre haladnunk, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy gyakorlatban hogyan működik. Nem szeretnénk olyan helyzetet létrehozni, ahol az egyes projektek nem képesek a céljaikat elérni, és nem képesek az erőforrásokat megfelelően felhasználni. A rugalmasságra szintúgy szükség van minden szempontból. Egy másik aspektus, üdvözöljük a befektetők biztonságának növelését a jelentős tevő részéről, ami elengedhetetlen fontosságú az, ira, az iparág megerősítése szempontjából. A szétosztott eh, energia generáció szintén kiemelt téma volt, és támogatjuk a saját fogyasztású energiák kérdését, főleg a közösségi modellt. Mindenképpen el kell távolítanunk minden olyan költséget, amelyek nincsenek hatással a ráfordításokra. Ebben is egyetértek a jelentéstevővel. Azonban ki kell emelnem azt, hogy fontos lesz, hogy a szöveg biztosítsa azt az elvet, hogy a hálózat használója nem, használja, hogy nem érheti pozitív diszkrimináció tisztességes, befogadó és egyenlő rendszerre van szükségünk, amely nem osztja el egyes felhasználók költségét más felhasználókra, csak így lehet hosszú távon fenntartani. Ezért ezt is figyelembe kell venni az irányelven belül. Bizonyos vagyok benne, hogy jó egyensúlyt találunk. A hűtés és a fűtés területén további vitára van szükség, ugyanis a hűtés szektornak óriási lehetőségei vannak a hatékony dekarbonizációban és a kibocsátás visszavágásában. Az a két százalék, amelyet a jelentéstevő javasol, azonban talán túl ambiciózus. Rugalmasságot kell adnunk az egyes országoknak, hogy a legköltséghatékonyabb módon érjék el az újra felhasználható energiák növelését. Lehet, hogy ez éppen a fűtés szektorban érhető el, de nem lenne szabad kötelező célkitűzést előírni. Végül pedig a szállítással kapcsolatban. Érdekes javaslatok jelennek meg a dokumentumban, főleg a e, járművek szorzójának bevezetésével. Ez fontos lehet, <clears throat> ugyanis a jövőben erre vonatkozó technológiák is jelennek meg. A bioüzemanyagok terén e, sajnos a az irányok nem a megfelelő irányba mutatnak, ezek, ezzel a részsel ugyanis nem értek egyet, az Envivel való együttműködésünk ezen a területen még nem megfelelő. Nagyon fontos, hogy erős ösztönzőket vezessünk be a bioüzemanyagok támogatásában is, ugyanis nagyon fontos szerepet játszhatnak a szállítóipar dekarbonizációban. Végül pedig a teljes 27%-os célkitűzésről egy szó. Benetti kolléga mondta el délelőtt, hogy a bizottság felül fogja vizsgálni ezt az előirányzatot a, napi, a mai körülményeinek megfelelően, ezért ezzel még várnunk kellene. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. Most nagyon különleges helyzetben vagyunk, hiszen nem állítottam le bármennyi időt beszélhetett. Az ECR-t hallgassuk meg, Tosanovszki úr Ön Henko urat, az alelnökünket helyettesíti. Tessék. Köszönöm szépen, Jirzsi. Elnézést kérek Henzo úr nevében. Oly sok feladata van, és annyi kötelezettsége, hogy nem tudott eljönni, és felkért, hogy árnyék előadóként olvassam fel a véleményét. Úgy gondolja, hogy 2013-ig, illetve 30-ig átlagosan legalább 30%-os célt kell elérnünk. A 2014-es parlamenti állásfoglalás megfelel ennek a javaslatnak. Továbbá Hankol úr a bizottsági javaslattal egybehangzóan nem gondolja a tagállamoknak kötelező célokat kellene meghatározni. Politikai jelzéseket kell a befektetők felé intézni. A megújuló erőforrások sikere a piactól függ. Ha holisztikus megközelítést alkalmazunk, és figyelembe veszünk más jelentéseket, például az energiakereskedelemmel kapcsolatosan illetve az energia ügyi európai felügyeletet, piacfelügyeletet, akkor elérhetjük, hogy minden európai fogyasztónak olcsóbban álljon rendelkezésére az energia. Az átmeneti szakaszban a dekarbonizáció felé figyelembe kell vennünk a bioüzemanyagok használatát közlekedési célokra. Bizonyos tagállamok már ambiciózus célokat tűztek maguk elé, de robusztusnak kell lennie ennek az erőfeszítésnek, megelőzve a harmadik országokban az előírást, írtást. Köszönöm szépen. Az Álde nevében Linár asszony Fedele úr helyett szólal meg, majd ő az ELDE koordinátora. Köszönöm szépen! Frederik sajnos nem tud itt, jönni, itt lenni ma délután. Mindenki számára, el, mindenkitől elnézést kér. Ez a jelentéstervezet jó kiinduló pontja szerinte a vitának. Az átmenet, a zöldebb, alacsony szénkibocsátású energia, felhasználás felé, lehetőség az Európai Unió számára új innovatív munkahelyek létrehozására, ugyanakkor belső forrásokból több energiát állíthatunk elő. Az energiatermelésbe való beruházás jobb energiállátás biztonságot hoz létre. A megújuló energiákra vonatkozó irányelv nagyon fontos, nem csak az ambíciózus célok miatt, hanem szabályozói alapja is az iparnak és a befektetéseknek, amelyekre szükségünk van a célok elérése érdekében. Végső soron a párizsi megalapodás céljának elérése érdekében. A bizottság által javasolthoz képest növelni kell a cél mértékét. A technikai felemények a technológiai fejlemények csökkentik a költségeket. Ez jó lehetőség, hogy az Európai Unió az átmenetben globális vezetővé váljon. Az irányelv nagyon fontos eszköz, hogy globális vezetői szerepet kapjunk. Megfelelő keretekre van szükség, ösztönzőkre, befektetésekre, és helyre kell állítani a befektetők körében a bizalmat. Alapvető fontosságú, hogy az irányelvet nem úgy lássuk, hogy visszafogja az innovációt, a fejlesztést és az új megújuló technológiák kidolgozását, ezért ki kell használnunk ezt a lehetőséget, hogy az elveinket jól határozzuk meg, hogy a következő felülvizsgálatban ne legyen arra szükség, hogy újra meg kelljen vitatnunk ezeket a kérdéseket. Nagyon fogós kérdés ez, és magas szintű koordinációra van szükség, kapcsolódik más energiaügyekhez is, át kell tekinteti, tekinteni a saját szakbizottságunk és az MV hatásköreit. Hogyha ambíciókról beszélünk a megújuló energiaforrások területén, el kell gondolkodnunk, hogy melyik kérdésekkel foglalkozik majd az MV. Hogyan használjuk ki a belső erőforrásainkat, hogyan határozzuk meg a szabályokat, mivel ennek közvetlen hatása lesz a megújuló célok elérhetőségére. Ezt figyelembe kell vennünk a munkánkban, ez egyáltalán nem lesz könnyű, sokkal több munkára van szükség, de vagy konstruktívak próbálunk lenni a tárgyalásokban az ambiciózus jó célok érdekében. Köszönöm szépen. Thank you, madam. Köszönjük szépen. Turmes kolléga a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálok Blanco López úrnak, azt hiszem kiváló munkát végzett, és ez a jelentés jó alap lesz az egyeztetésünkhöz. Köszönöm szépen a kollégák hozzájárulását is. Nagyon tetszik Sean Kelly megközelítése. Itt arról van szó, hogy a beruházók bizalmát kell megnyerni. A célkitűzéseket illetően azt hiszem az első, hogy meg kell értenünk, hogy a költségek nagymértékben csökkentek. A napenergia, a parti szélerőművek, a tengeri szélerőművek. Most jöttem egy kerekasztal beszélgetésről, ahol a Nemzetközi Megújuló Energiaforrások Ügynöksége bemutatta az európai lehetőségeket, és ez legalább 33 százalékos arányt ér el, tehát ez az, ami költséghatékonynak számít a legfrissebb árakat figyelembe véve. A bizottság adatai ezek 2013-14-ből. És Blanco López úr szervezett egy reggelit, ahol más európai szakértők is jelen voltak. Ők még magasabb értékeket mondtak. Tehát amire szükség van, az valószínűleg az, hogy nyáron ismerjük meg jobban a különböző tanulmányokat, és aztán szeptemberben jobban tájékozottak leszünk, amikor meghatározzuk, hogy hova is kéne tenni ezt a célértéket. Ahogy Sean mondta, a befektetők bizalma valóban nagyon fontos. Azért, mert itt nagyok a tőkeköltségek, nagy kezdeti beruházásra van szükség. Tehát arra van szükség, hogy a befektetők biztonságban érezzék magukat, tehát hogy ne legyenek visszamenőleges változtatások, ami minden befektető rémálma lenne. És így vállalnának ők kockázatot. Ezért úgy véljük fontos, hogy a közös szabálykönyv negyedik és ötödik cikkén közösen dolgozzunk. Technológia specifikus tenderekre van szükség mozgó díjakkal. Tehát ha a piac javul és a széndiokszid ára emelkedik, azt is ki tudjuk használni, és hogyha most körülbelül 8-ra tehető ez a díj, és néhány év múlva a költséginternalizáció miatt ez megváltozik, akkor a lebegő felár az automatikusan csökkenni fog. Tehát a kormány nem kockáztatja azt, hogy benne reked egy magas költségű rendszerben. És egy 15-20-25 éves perspektívában pontosan erre van szükségünk. És van még egy aspektus, amiről gondolkodnunk kell. Azt hiszem, hogy el kell gondolkodnunk a hozzáférésen, a prioritás hozzáférésen, és a határon átnyúló aspektuson is. Ezzel kapcsolatban meg tudom ezt erősíteni. Írországnak csodálatos szél erőforrásai vannak, de például Franciaország vagy mások számára ez lehet, hogy máshogy néz ki. Romániában is kiváló szél erőforrások vannak, de azt hiszem, hogy erről is kellene egy fejezetet írni. Áttérve a közlekedésre és a hűtésre, fűtésre, azt hiszem nagyon fontos hogy a hűtés, fűtés és közlekedés területére is minél hamarabb betörjenek a megújuló források. Használhatunk biomasszát is, de ez az élelemmel és a takarmánnyal, illetve a vegyszerekkel versenyez. Vannak biodiverzitásbeli megkötések is, tehát limitált az a mennyiség, amit a biomasszából használhatunk, és akkor kell ezt felhasználnunk, amikor valóban szükségünk van rá. És ami a bioüzemanyagokat illeti, azt hiszem, hogy nincsen alternatívánk a repülőgépek esetén. Én a bioüzemanyagokat inkább a repülőkre koncentrálnám, mint sem, hogy magánautókba öntsem, ahol vannak alternatívák. Tehát, ha van egy ilyen kötelességünk, akkor azt felhasználhatjuk arra, hogy különféle megújuló forrásokat erősítsünk ebből. Tehát például elektromosság alapú erőforrásokat. És ugyanez a helyzet a hűtéssel, fűtéssel, ahol eh, természetesen a geotermikus energia elérhető, eh, de nagyon eh, hatékony egyéb források is lehetnek. Ehhez is időre van szükség. Az utolsó megjegyzésem pedig a finanszírozásra vonatkozik. Ez főleg Krisz kollégának fontos, aki keletről érkezett. Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában viszonylag magasabbak a költségek Németországhoz és Franciaországhoz képest. Tehát ugyanaz a napelem vagy szélturbina többe kerül ezekben az országokban. Egyszerűen azért, mert a tőkepiacok kockázatosabbnak látják ezeket az országokat és úgy gondolom szükségünk van valami olyasmire, mint amit a Világbank indított el Marokkóban. Ez egy olyan eszköz, ami európai érdekeket szolgálna. Tehát európai pénzzel lehetne nyílt vízi szélerőműveket építeni, és alacsonyabb tőkeköltségeket biztosítani a kelet-európai országoknak. És nem is értem, hogy miért nincs még olyan pénzalapunk, ahol az országok hozzáférhetnének az olcsóbb tőkéhez. Én nagyon szívesen egyeztetnék egy ilyen alapról. Köszönöm szépen. Köszönjük, kolléga. Hat percig beszélt, szeretném ezt hangsúlyozni. És mondanám ezt azért is, mert ön nagyon szerencsés. Köszönöm szépen a nagy lelkűséget, mondja a hozzászóló. Zanonátó képviselő a következő. Köszönöm, elnök úr. Támogatom az általános megközelítést, amit az előadó elfoglal, és szeretném megköszönni a kiváló munkáját. A szöveg teljes körű és igen ambiciózus. Legalábbis az eredeti javaslattal összevetve. Röviden kitérnék két pontra. Utána pedig részletesebben is hozzászólok. Először is a 35%-os javaslatot illetően, amit az előadó javasolt. Ezzel egyetértek, meg kellene erősítenünk az Európai Unió globális vezető szerepét. Különösen figyelembe véve a nemzetközi környezetet, az új amerikai elnököt, ami komoly aggályokat okoz nekünk. Egyetértek eh, Blanco López úrral, a 35%-os érték szerintem is jó lenne végső végpontnak, nem pedig a tárgyalások kezdőpontjának. Gondoskodnunk kell arról, hogy a tárgyalások ebben az irányban haladnak. Mi a kiinduló pont, hogyha végső soron a tárgyalások lezárása után 35%-os minimum szintet határoznánk meg a megújulókra? Talán érdemesebb lenne ezt a tárgyalások elején fölvetni. Most elmondanám a második megjegyzésemet. Ez az összes egymással átfedésben lévő jelentésben felmerül. Amikor megemlítenek egy problémát, és nehézségekbe ütköznek, ha nem fontolják meg azokat a kérdéseket, amelyek a teljes csomaghoz kapcsolódnak, akkor az problémákat okozhat. Tehát itt van a megújulók integrációjának a kérdése, és ez kapcsolódik a hozzáférési kritériumok kérdéséhez, de az egy másik jó alkotási javaslatban szerepel. Ha megnézem a kockázatokat, akkor nem beszélhetünk a megújulókról anélkül, hogy a prioritások ne kerülnének szóba. Ezeket figyelembe kell venni. Ha a nem folyamatosan működő forrásokról beszélünk, akkor a prioritásos hozzáférés nagyon fontos. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani úgy, hogy közben a saját magunk elé kitűzött cél is megvalósuljon? Sajnálom, hogyha túlléptem az időt, és köszönöm a figyelmet. piros csillagok azért vannak ott az asztalunkon, mert örülnie kellene, hogyha hogy ha megengedem, hogy túl haladja az idejét. Kovricsek kolléga a GUE nevében. Já bych měl eh, jednu zásadní... Köszönöm. Egy elvi jellegű megjegyzést tennék. Claude barátom igen optimista, de időnként megfeledkezik arról, hogy egyes megújuló energiaforrások nem ártanak a hálózatnak, 50 hercen is stabilak, és folyamatosan működnek. A vízenergia, a geotermikus energia, az például ilyen. A szivattyúk is ilyenek, és a nagy napenergia projektek például Spanyolországban, ahol egy másfajta ciklust használnak. Tehát egy víz felforralására használják az energiát, és ez folyamatosan működik. Ez Dél-Spanyolországban működik, ahol elég napsütés van. Ajánlom, hogy nézzék meg, nagyon érdekes. Ez egész Dél-Európában használható lenne. Aztán vannak projektek, amelyek fejeteteire állítják a hálózat megbízhatóságát, például a szélenergia. Ha túl sok szélerőmű van egy helyen, akkor az pont, hogy felborítja a rendszert. És a napelemekkel is ugyanez a helyzet. Én magam is termelek napenergiát, és úgy mondom ezt hogyha megújuló energiaforrásokat használjuk, akkor rá kell mutatni, figyelembe kell venni ezt a jellegzetességet, hogy ne koncentrálódjanak bizonyos források konkrét helyeken, ahol azok túlterhelhetik a hálózatokat. Például Németországban ajánlom, hogy kérdezzék meg a német kollégákat és intézményeket, mert ott időnként fennáll az a kockázat, hogy áramkimaradás lesz, mert a hálózat nem bírja a terhelést. Azt hiszem, hogy Claude kollégámnak inkább olvasgatnia kéne, eh, ahelyett, hogy krákogna. És vannak még úgynevezett napkollektorok, amelyek nagyon fontosak a fűtés és az előfűtés szempontjából is, tehát ezek előmelegítik a hálózati vizet, amit nem ivóvíznek használnak. Ezek egyes európai országokban már szokásosak, Például a fűtés mellékterméke az a hő, amit fel lehet használni. Erre az erőforrásra is gondolnunk kéne. Szeretném, ha ez a jelentés a lehető legtöbb forrásra kitérne, és nem szabad figyelmen kívül hagyni a jelenlegi hálózatokra jelentett veszélyt sem. Tehát, ha valamit fejlesztünk, de a hálózatot közben nem veszük figyelembe, akkor az elvész. Köszönjük, mondja az elnök. Van-e még hozzászólás? Claude, még egyszer, egy perc nem volt, hat perc nem volt elég? Csak fél percet kérek. A legutóbbi némes statisztikák azt mutatják, hogy a napenergia fejlődése ellenére biztonságosabb lett a német áramhálózat. Jövő héten ezt el fogom küldeni mindenkinek. Jövő szerdán lesz egy konferencia Brüsszelben, azon a területen eh, dolgozók jönnek el, akik eh, a legmagasabb szintű napenergiatermelést végzik, és erre a konferenciára is tudok egy meghívót küldeni. Itt minden az innovációról szól. Az infokommunikációs technológiákkal ezt meg tudjuk valósítani. Köszönjük szépen az Európai Bizottság részéről. Matthew Versdorfer fog hozzászólni az Energiaügyi Főigazgatóság igazgatója. Köszönöm a szót, elnök úr! És köszönjük szépen Blanko úrnak is a kiváló jelentést és a nagyon jó együttműködést a bizottság és az előadó és csapata között. Mindannyian úgy véljük, hogy a megújuló energiák kell, hogy vezessék a növekedést, egyre jobban kell támogatni, és úgy látom, hogy a jelentés és az irányelv átalakítása és a megfelelő irányába mutat. Természetesen, ahogy ezt az előttem szólók is említették már, olyan keretet szeretnénk létrehozni, amely nagyobb biztonságot nyújt a befektetőknek is. Sok befektetésre van szükség a megújuló energiákba, ezért jó keretrendszerre van szükségünk. Például a recast dokumentumban meg kell állítani minden retroaktív intézkedést, amelyet néhány tagállamban mi látunk. Ez egyértelmű jelzés a piac irányába, és tökéletesen megegyezik a párizsi megállapodás eredményeivel. Ezért úgy véljük, hogy ez a jelentés nagyon jó alapot ad a további megbeszélésekhez. Szeretnék most visszatérni néhány elhangzott gondolathoz. Először is a célkitűzés. Mi úgy véljük, hogy legalább 27%-os kötelező EU-s célkitűzésre van szükség. Mint mondom, ez minimális célkitűzés. Legalább ennyire van szükség. Minél magasabbat érünk el, annál jobb. De elemzéseinkben ragaszkodtunk ehhez a 27-es alsó határhoz, ennek EU kötelező célkitűzéseknek kell lenniük. Egyéb intézkedésekkel, melyek ezt kiegészítik a tiszta energia területén, és főleg a szabályozás területén, ahol intézkedéseket hozom, hozunk arra is, hogyha mégsem sikerül teljesíteni bizonyos célokat. De a javaslat jóval több, mint ez az egyetlen célszám, sokkal több ajánlást tartalmaz a befektetési keretre vonatkozóan. Például a költség hatékony befektetések tematikájában, hiszen, mint hallottuk, a napenergia költsége folyamatosan csökken. Olyan fejleményeket látunk, amit még az iparák sem, vá- iparák sem várt, még hat hónappal ezelőtt sem. Ezért örülünk neki, hogy nagyon jó fejlemények vannak a költségoldalon. De a fogyasztónak is több hatalmat kell adnunk, és ez is részét képezi a javaslatunknak. Ezen átalakítás kibővítésében nem csupán az elektromosságról beszélünk, hanem a fűtés és hűtés területén használt újra megújuló energiákról és a szállításról is. Ezen a területen egy ot javasolunk a hűtés-fűtés területére, amelyre az előadó két ot mondott. Mi úgy véljük, a százalék talán már túl sok, de jó irányba mutat. Az, hogy abba az irányba, hogy minél jobban e, támogassuk a megújulók arányát a hűtés-fűtésben is. A szállítás területén még mindig van célkitűzési számunk, de úgy éreztük, hogy ez a, ez a cél nem hozza a megfelelő eredményeket. Ezért nem javasoltunk még konkrét eh, célkitűzési számot 2020 utánra. Tehát ez volt az oka. Az előző célkitűzés talán nem volt eléggé differenciált, és sajnos a bioüzemanyagok, a gabonalapú bioüzemanyagokat is támogatta, amiket nem feltétlenül szeretnénk ilyen irányban támogatni. Azután a technológiai költség. Természetesen a kiinduló pontunk, pontunk két évvel ezelőtt indult, akkor kezdtük el a referencia szenáriót megvizsgálni. De ahogyan ez már elhangzott, már akkor elkezdtünk foglalkozni a költségek alakulásával, figyelembe vettük a legújabb statisztikákat és számokat, és ez alapján igazítottuk ki a szenárióinkat 30%-ra, 33%-ra, stb. stb., hogy lássuk, hogy milyen hatásai lehetnek. De ezt is képesek vagyunk felülvizsgálni. Nagyon szívesen látunk minden új tanulmányt a szektorból, hiszen olyan sebességgel fejlődik, és olyan gyorsan csökkennek a technológiai költségek, hogy mindenképpen figyelembe kell vennünk. Amire Claude is felhívta a figyelmet, a finanszírozás, szintén kiemelt fontosságú szempont. Ezen a területén az FC alapban, a Juncker alapon belül már történtek előrelépések. Mi is figyelembe vesszük például a közép- és kelet-európai országokat, ahol rengeteg beruházás történt már az energiahatékonyság területén és a megújuló energiák területén is. De a közös érdekű projektek keretében még mindig sok minden megvalósítható, ezt is megvizsgáljuk. Nagyon jó ötletek ezek, és nagyon hasznosak is a jövő szempontjából. Az utolsó gondolat pedig, amelyet többen is felvetettek, Tudjuk, hogy egyértelmű munkamegosztás van, amelyet a parlament elnöke eh, eh, javasolt az ENVISZA bizottsága, amely részletesen megvizsgálja majd a biózomanyagokat és az erre vonatkozó kritériumokat. De mi is örülünk az ITRE szakbizottság eredményeinek, mint ahogy az INVE szakbizottságtól is kaptunk már adatokat, hozzájárulásokat a munkánkhoz. Mindenképpen üdvözölnénk tehát önöktől is. Végül pedig még egy óriási köszönet az előadónak és az árnyék előadóknak is, mindenkinek. Örömmel folytatjuk tovább a közös munkát. Bármilyen kérdésük van az irányunkban, nagyon szívesen válaszolunk. Köszönjük. Köszönöm, asszonyom. Előadó úr, szintén elégedett? Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek. Kelly kollégának azt mondanám, hogy az én nyakendőm ír színe csak arról szól, hogy önt meg tudjam győzni, hogy mindig velünk legyen, és hogy meggyőzem, hogy osztozunk ezekben a célkötőzésekben, az a gazdaság karbonmentesítése, és vannak kétségeink afelől, hogy ezt mikor és hogyan kell megtenni. Nagy a felelősségünk ebben a történelmi pillanatban, vagyis, hogy történelmet csináljunk itt az Európai Parlamentben, tudatában annak, hogy ami körülöttünk történik, ahogyan Szorényó kollégám is elmondta, hogy például Brüsszelben ezek a forró napok a történelem legnagyobb hőmérsékletét jelentik, Portugáliában is az erdőtüzek megmutatják, hogy valami változott, és nem lehet másokra mutogatnunk, másfelén tekintenünk. Még egy lépést meg kell tennünk, mint amit ez a javaslat mond. Ezek a célkitűzések részben még a párizsi megállapodást megelőző hatástanulmányok előtt készültek. Ezek kiegészítik egymást, és nem szabad elszigeteltségben tekinteni őket. A cél, a nagyobb ambíció, sok tanulmány készült. Nem tudom, hogy ön a, az ön által említett tanulmány mit mond, de ebben az évtizedben emelni kell a megújuló energiaforrások használatát az Eurofisk számai szerint a megújulóknak nagyobb teret kell adni. Bizonyos tagállamokban, sok tagállamokban sok ezzel az ellenérzés, de a jelenleg irányelv bebizonyította, hogy már most beszélhetünk erős megújuló penetrációról, és csökkennek ezeknek a költségei, és pontosan azért, mert voltak kötelező célok az adott ország tekintetében hogyha valami jól működik, akkor miért eh, csak az orrunk elé tekintünk, és miért nem a globális helyzetet vizsgáljuk? Jogi biztonságra van szükség, hogy eh, ez a terület befektetőket vonzon, és hogy eh, innováció történjen, és valami fontos dolog jöjjön létre, a munkahelyek, minőségi munkahelyek három olyan elem van, amelyek kölcsönösen kiegészítik egymást, és aztán jönnek az ágazati célkitűzések, nagyobb célokra van szükség a közlekedésben, szállításban, a hűtésben, fűtésben. A módosítók időszaka nem sokára lejár, minden esetre közösen nagyobb egyértelműségre és biztonságra van szükség a támogató mechanizmusokban, továbbra is támogatni kell az saját előállítású energia használatát és a dekarbonizációt az Iberia félszigetre, Írországra és más területekre gondolva energetikai uniót kell létrehozni, és a megújuló energiaforrások unióját az egész Európai Unióban. Ez a pillanat, történelmi pillanat, történelmet csinálhatunk közösen, együtten, együtt, és mindannyian közösen elérhetünk olyan célokat, amelyek lehetővé teszik, hogy egységes hangon szólja, szólaljon meg ebben az ügyben a, az Európai Parlament, Bízom az együttműködés szellemében, amit minden felszólalásból ma kihallottam, és a parlament titkárságának a munkáját is szeretném megköszönni, az SND frakció munkáját. Közös célért dolgozunk közösen a bizottsággal, és remélem, hogy a tanács is beszáll majd ebbe a közös munkába. Köszönöm. Köszönjük szépen, kolléga. Nos, úgy tűnik, hogy mindenki elégedett. Ez nagyon örvendetes. A módosítók benyújtásának határideje június 29. Vagyis egy hetet kapnak a módosítókra. Egy hetünk van tehát ezeket benyújtani. Kedves barátaim, a következő itre, ülésre július 10-én és 11-én kerül sor három részben. Tehát július 10 és 11. Köszönöm mindenkinek a részvételt, sok kellemes szabadidőt kívánok. Jövő héten találkozunk, ha minden rendben megy.